Az október 8-án megszakított ülésszakunkat újra felvetnek tekintjük. Tisztelt kollégák! Im Namen des Europäischen Parlaments az Európai parlament nevében elítélem az ankarai bomba támadásokat, mégpedig a lehető legkeményebben, és az áldozatok hozzátartózóinak kifejezetten